Végül pedig a 137-es szabály második bekezdése értelmében a Nőjogi Bizottság hozzám azzal fordult, hogy az Európai Gazdaság és Szociális Bizottság véleményét fogalmazza meg a digitális téren való különbségek esetében a nemek között. Ha nincs tiltakozás,